igazat 2007. évi reformja. Négy perce van az előadónak. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, már későre jár, nem húzom sokáig az időt, csak szeretném kihangsúlyozni ennek a jelentésnek a fontosságát. A mezőgazdaságban több tagállamban is dolgozók számára igen fontos ez a reform. A jelenlegi piacszervezésnek prioritásnak kell maradnia a gyümölcs és zöldségágazaton belül. A bizottság a Feihingeni Egyetem tanulmányára hivatkozik, A jelenlegi rendszer igen megnehezíti a, az adminisztrációt, és ezt mindenképp egyszerűsíteni kell. Arra van szükség, hogy a termelő szervezetek könnyebben tudják adminisztrálni a termelésüket. És hiányoznak a szakképzett menedzserek is a szervezetekben, szükség van arra is, hogy legyenek jól képzett vezetők. Ezek a legfontosabb kérdések, amelyekre a jelentésem koncentrál. A kijelölt mechanizmusokat nem használják ki teljes mértékben, eltérőek a piaci feltételek is, illetve ö, problémákat okozott a nemrégiben bevezetett orosz embargó is. A gazdák véleménye az, hogy azoknak, akik megszenvedik az orosz embargó hatását, továbbra is támogatást kell nyújtani. Én azt kérném a bizottságtól, hogy kettőzze meg az erőfeszítéseit a gazdák védelmére, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítására, amelyre főképp a nagyobb szolgáltatók hajlamosak. Ezek a kereskedelmi cégek lenyomják az árakat, és ezzel eltántorítják az embereket a mezőgazdasági tevékenységtől. Szükség van arra, hogy a mezőgazdaság generációsan megújuljon. Vonzóvá akarjuk tenni a fiatalok számára a mezőgazdaságot, és ezért a jelentésben kiemelem azt is, hogy a gazdák mindössze 7,5%-a 35 éven aluli. Ha a termelői szervezetek hatékonyabbak és vonzóbbak lennének, akkor nagyobb lenne az esély arra is, hogy a fiatalok jövőt lássanak saját maguk számára a mezőgazdasági ágazatban. Végül pedig, elnök asszony, nincs olyan nagy közönségünk ma este, tehát most többet nem is mondanék, de holnap még elmondhatom a továbbiakat is. Köszönjük szépen, hogy ilyen gyorsan végzett. A spontán hozzászólások sorában Peti Rosszonyi az első. Köszönöm De... szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Nuno úrnak, ezért a kitűnő jelentésért. Azt hiszem, hogy egyszerűsítenünk kell a ad, le kell bontanunk az adminisztratív akadályokat, illetve az ösztönzők szintjét is meg kell emelnünk annak érdekében, hogy a mezőgazdaságban nagyobb profitot érjenek el. A szervezési ráta még mindig alacsony, és csak néhány olyan termelő van, aki termelői szervezetnek tagja az EU rendszerből, tehát nem tudnak megfelelően részesülni. A helyi gazdákat azonban tisztességtelen verseny, illetve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat sújtja. A folyamat nagyon bonyolult, Horvátországban ugyanezt történik, ezért nagyon fontos, hogy egy nemzeti programot hozzanak létre. Funzulika úr, a fúziók, a különböző szövetségek és hasonló szerveződések mindenféleképpen támogatandók. A termelői szervezetek is mindenféleképpen ösztönzendők minden szinten, különösen olyan tagállamokban, ahol ezen szervezetek száma még mindig alacsony. Szerintem ehhez, ezek hatékony eszközt jelentenek a tisztességtelen versennyel szemben az egész élelmiszer láncolatban. A zöldség és gyümölcs ágazat eh, igen megszenvedte az orosz embargó hatásait, és jövőre is ugyanez várható, hogyha ezt az embargót 2016-ra is meghosszabbítják. És az is időbe telik, mire a normál piaci viszonyok helyreállnak. Ugyanakkor viszont az EU továbbra is alkalmazza a szankciókat Oroszországgal szemben. Marias úr. Elnök asszony, a görög gyümölcs és zöldség termelő komoly károkat szenvedtek el az orosz embargó következtében, és kártérítésre nem nagyon került sor. És most további károk keletkeznek a különböző intézkedések következtében. Úgyhogy a nagy kereskedelemnek teljesen kiszolgáltatottak a trojka olyan javaslatokat tett le az asztalra, amelyek gyakorlatilag ennek az ágazatnak a megsemmisülését eredményezheti Görögországban. és ezen kívül az adóterhek is emelkednek a mezőgazdasági termelők számára. Másfél millióval csökkent a termelés, az adók gyakorlatilag 100%-kal megemelkedtek. Támogatás nélkül meglehetősen nehéz a zöldség és termelés Görögországban, és így a túlélésük kerül veszélybe. Köszönöm szépen, elnök asszony! A jelentéstevő nek szeretném mondani, hogy két dologra szeretném felhívni a figyelmét, amit a jelentésben említett, ezek egyébként nagyon közel állnak a szívemhez. Ön egy olyan ambíciót fogalmazott meg, hogy Európát, Európa lényegét a gyümölcs és zöldség minőségére, illetve az ágazatban feldolgozott termékekre helyezze alapvető fontosságú. Szeretnénk azt látni, hogy eh, a védett európai termékek is bekerülnek ebbe a körbe, annak érdekében, hogy azok eredete védett legyen. Szerintem ez egy nagyon fontos ütőkártya Európa kezében, illetve a Szerintem csodás, hogy a fiatalokat szeretnénk a mezőgazdasági tevékenységre meggyőzni. Ez nagyon jó elképzelés, és nagyon jó lenne az egész mezőgazdasági ágazat számára. A situação é e paradoxal. Temos um declínio das áreas agrícolas a e um Ami a mezőgazdasági termelőket illeti a gyümölcs és zöldségtermesztőknél, a fogyasztás folyamatosan csökken. a WHO ajánlásai ellenére, és a multinacionális vállalatok pedig ők határozzák meg a fiatalok étrendjét. Ezek a szervezetek alapvető fontosságúak. Sokkal nagyobb rugalmasságra lenne szükség az elismerésük érdekében minden egyes régióban. Nagyon fontos továbbá, hogy fenntarthatóak legyenek. Nem gondolhatjuk, hogy csupán szervezői, nagyobb szervezői szervezete, nagyobb termelői szervezetekkel tudjuk megoldani az ágazat problémáját. Ezért a kap liberalizációját is meg kell akadályozni. Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék Meló úrnak gratulálni a kitűnő munkájáért. Ez a jelentés, ami nekünk nagyon fontos, nagyon világosá teszi, hogy mely a két fő probléma a zöldséggyümölcságazatban. ágazatban. Egyrésztről tisztességtelen verseny, ami harmadik országokból érkezik, olyan környezetvédelmi és szociális körülmények között termelnek, amelyek Európai Unióban nem fogadottak, illetve a nagy elosztó hálózatok, amelyek pedig alacsony áraikkal megfojtják a gazdákat. Így módon az őrség és gyümölcs termesztés deficites. A jelentés világosra teszi, hogy sürgős intézkedésre van szükség, ugyanis így az emberek el fogják hagyni a földet. Az Európai Uniót elhagyják a fiatalok, és igazuk van. Nemrégiben Valenciában járt a biztos, és láthatta, hogy milyen jó munkát végeznek. Ez a kitűnő munka azonban megszűnik, hogyha ezt a két problémát gyors, sürgősen meg nem oldják. Merci. Köszönöm szépen, és zárásképp Henan úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A közös mezőgazdasági politika szerintem nem annyira jó, mint hogyha a tagállamok fizetnék ki ugyanezeket az összegeket, de most a jelentésről szeretnék beszélni. Az egyszerűség mindig jó, minél egyszerűbb egy rendszer, annál jobb a gazdáknak. Másodszor egyetértek az előadóval abban, hogy a gazdálkodás nem vonzó a fiatalok számára. Láthattuk, hogy milyen a, azoknak a fiataloknak a hozzáállása, akik a mezőgazdaságban nem kívánnak részt venni. Egy másik probléma, hogy a gyerekek nem esznek elég zöldséget és gyümölcsöt, ezzel is valamit kellene kezdeni. És láthattuk, hogy amint az iskolák szabályokat vezetnek be arra vonatkozóan, hogy mit, milyen ennivalót lehet adni a gyerekeknek, ez ellenkezést vált ki, és ezért ettől nem fognak a szokások megváltozni. Köszönjük. Hogan úri a szó a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Meló úrnak is a jelentését. Ez lehetőséget ad nekem arra, hogy felvessek néhány olyan kérdést, amelyek a zöldségekhez és gyümölcsökhöz kapcsolódnak. Ahogy több hozzászóló is elmondta, az orosz embargó ismét kihangsúlyozza, hogy mennyire sérülékeny ez az ágazat. A romlandó termékek esetében ez piaci torzulásokat és anyagi veszteségeket okoz. Erős termelői szervezetekre van szükség ahhoz, hogy ezekkel a váratlan, kedvezőtlen helyzetekkel meg lehessen birkózni. És meg kell erősíteni a kisebb gazdaságok pozícióját a nagyobbakkal szemben. A válságmegelőzés és a menedzsment szintén fontos. Ezért üdvözöljük Meló úr jelentését, hiszen ebben körvonalazódik, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá, erősebbé és vonzóbbá tenni ezt az ágazatot. Az európai gyümölcs és rendszer mindenképpen az európai napirenden van. Juncker úr arra kért engem, hogy még a mandátumunk első 12 hónapjában egy egyszerűsítést vezessek be. Ez növelni a termelői szövetkezetek vonzerejét, és jobb biztonságot teremtene. A szabályok egyszerűsítése bizottsági szintű jogszabályban fog megtörténni. Ez jobbá teszi majd a rendszer működését, és egyértelmű jogi keretet biztosít majd. Az alapjogszabályt idén nem fogjuk módosítani. A termelő szövetkezetek működése a rendszer sarokköve. Ezért ezekre mindenképpen szükség van. De amennyiben az alapjogszabályt kellene módosítani, annyiban ez idén nem fog megtörténni. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az élelmiszerellátási láncban szintén a napirendünkön szerepelnek. Mivel a relatív alkupozíció nem kiegyenlített. Számos tagállam már megkezdte ennek a kérdésnek a nemzeti hatáskörben történő szabályozását, különösen az Egyesült Királyságban és Spanyolországban. A belügyekért felelős biztosabb Jankowski asszonyjal együtt fogunk működni, ahogy azt más alkalommal is tesszük, amikor tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról van szó. Az élelmiszer ellátási lánc valamennyi szereplője egyetértett abban, hogy 2011-hez képest reformra van szükség. És 2013 óta működik egy olyan kezdeményezés is, amelyben több szereplő is részt vesz az ellátási láncból. A bizottság idén szeretne következtetéseket közzétenni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról. Üdvözöljük az Európai Parlament kezdeményezését és Meló úr jelentését, amely gazdagítja a szükséges reformról szóló vitát. Köszönöm szépen! Köszönjük! A vitát ezzel lezárjuk, a szavazás